Bene. Buongiorno. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák és kolléganők. Megkezdhetjük munkánkat, mint tudják, ma délelőtt egy meghallgatást tartunk a rabszolgaság jelenkori formáiról, harmadik államokban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon releváns probléma a jelenlegi rabszolgaság gyakorlata minden szabadságjogától megfosztja az embereket, adós rabszolgákká válnak, munkavégzésre használják fel őket, különböző kényszerítésnek vannak kitéve az emberi méltóságuktól, az emberi jogoktól megfosztják ezeket az embereket, pedig az emberi jogok az állampolgárságtól, a társadalmi státusztól, a foglalkoztatástól függetlenül mindenkit megilletnek a világ szintjén különböző kezdeményezések születtek, néhányat felsorolnék, 95-ben az ENSZ rabszolgatossággal foglalkozó munkacsoportja a rabszolgasság eltörléséért egy napot nevezett ki, és az ENSZ közgyűlésben 86-ban volt az első rabszolgasság elleni nap, és külön vitát is folytattak az ENSZ-ben Um, felhívást intéztek az áldozatok megsegítése érdekében 2007-ben az Emberi Jogi Tanács az önszem belül egy külön megbízottat nevezett ki a jelenkori rabszolgasság ügyében a rabszolgasság felszámolására a strukturális okokat kell kezelni ezért fontos ez a mai meghallgatás. Nem fogom most bemutatni az egész panelt, egyenként fogom majd megadni a szót a meghívottaknak, Szilvia Scarpa professzor asszonynak adom meg először a szót a római John Cabot Egyetem részéről, aki a harmadik államokban tapasztalható jelenkori rabszolgaság formáiról fog beszélni. Tessék, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Angolul fogok beszélni, remélem, hogy ez nem probléma a hallgatóság számára. Egy PowerPoint prezentációt is készítettem. Bizonyos fontos fogalmak felsorolásával, illetve innen láthatják majd, hogy hogyan kívánom körbejárni a témát először is. A rabszolgaság jelenkori formáit mutatnám be, aztán arról beszélnék, hogy milyen problémás a definíció, a definiálás, ezután a tagállamok jelenlegi kötelezettségeiről beszélnék ezen a téren, hogy vannak-e ilyen kötelezettségek általában, illetve specifikusan, aztán a közelmúltbeli nemzetközi és EU-s fejleményekről fogok beszélni, arról, hogy mennyire van jelen a jelenkori rabszolgasság, és hogy mennyire rendelkezünk adatokkal, végül pedig az EU külső fellépésének lehetőségeivel fogok foglalkozni, és ajánlásokat fogok tenni. Az első része az előadásomnak azzal foglalkozik, hogy ez a fogalom mennyire került meghatározásra. A nemzetközi jogban sajnos nincsenek igazi meghatározása, ez egy szociológiai gyűjtőfogalom, szociológiai koncepció, amit a nemzetközi közösség döntéshozói széles körben használnak Egyesek úgy gondolják, hogy mindenfajta kizsákmányolásra vonatkozik, mások azonban a munkára kényszerítés és az emberkereskedelem két jelenségét kivételként kezelik, azokat külön kezelik. Az én felfogásom szerint ennek a fogalomnak a használata az ENSZ munkacsoportjának az elnevezése alapján alakult ki, ugye átnevezték rabszolgaság munkacsoportról rabszolgaság jelenkori formáival foglalkozó munkacsoport névre. Tehát ez azt jelenti, hogy minden ide sorolható jelenséggel foglalkoznunk kell. interpretáció alapján bizonyos jelenségek kívül maradhatnak a jogi meghatározásokon, ezért én úgy döntöttem, hogy úgy kezelem a kérdést, eh, ahogy a globális eh, döntéshozók eh, szokták. Nagyon sok szerepvállaló a jelenlegi mm, rendszereket, jelenleg meglévő jelenséget úgy kezelik, hogy ez a fogalom első definíciójához kötődik. Igazából két fogalomkör létezik, az egyik a rabszolgatság jelenkori formája, a másik pedig az emberkereskedelem. Mások viszont olyan címkézést használnak, ami három fogalommal számol, az egyik a rabszolgaság, a másik az emberkereskedelem, a harmadik pedig a munkára kényszerítés. Igazából a lényeg az, hogy mi történik a jelenségen belül. Fontosabb ez, mint hogy milyen címkével illetjük azt, azt ami történik. Van egy sor problémánk, amikor ezt próbáljuk meghatározni. Az első probléma a jogi e, definíció, például az emberkereskedelem e, részben tartalmazza a e, rabszolgasság egyes jelenségeit. Az első probléma az, hogy vannak olyan gyakorlatok, mint a rabszolgasság, a nőket, gyerekeket érintő gyakorlatok, vagy a mm, korai kényszer házasságok, nem világos ez, hogy ez a rabszolgaság jelenkori formájának minősül-e a nemzetközi gyakorlatban. A munka vagy munkára kényszerítés, gyermekek munkára kényszerítése is problémákat vet fel. A fogalmak interpretációja nagyon vitatott, nagyon sok vita zajlik. A rabszolgasság, az emberkereskedelem meghatározását illetően és a határok nem egyértelműen világosak. Vannak más típusú rabszolgaság formák is, amelyeket nem definiáltak, egyfajta háztartási szolgaság, például. A tagállamoknak jogi kötelezettségük van az 56-os rabszolgasság kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációja révén nem csak, hogy nem jól meghatározottak ezek a fogalmak, másképpen interpretálják őket a különböző szerepvállalók. A tagállamok kötelezettségei jelentik itt a problémát. Ugye gondolhatják, hogy az a lényeg, hogy hogyan interpretálják a tagállamok, illetve az államok ezt a fogalmat és a jogi kötelezettségeiket az emberkereskedelem terén például a rabszolgaság jelenkori formáin belül. Mint említettem, arról nem szól semmilyen szerződés, semmilyen kötelezettséget nem ró, semmilyen szöveg az államokra. A rabszolgaság jelenlegi formáival kapcsolatban. Elfelejtettem megemlíteni, hogy a rabszolgaság jelenkori formáival kapcsolatban felvetődik, hogy ez a fogalom nemzetközi szokásjoggá válhatott volna, de előzetes tanulmányaim szerint, mivel nincs semmilyen megállapodás, nehéz lenne azt mondani, hogy van ennek a fogalomnak egy olyan magja, amivel kapcsolatban a világ államai bármilyen kötelezettséget kellene, hogy betartsanak. Másfelől viszont egy sor ö, jogi kötelezettség igenis érvényesül a ö, munkára kényszerítés, a, az emberkereskedelem és hasonló jelenségek terén. A nemzetközi jogban megtaláljuk ugye a rabszolgasság kiegészítő jegyzőkönyvet, nemzetközi büntetőjogot és másokat. Hogyha ezt vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a kötelezettségek, amelyek különböző nemzetközi jogi aktusok alapján érvényesülnek, nagyon fragmentáltak, ez nem egy egységes rendszer, nagyon nehéz az elemzést is elvégezni. Ami a szokásjogot illeti, vagy olyan nemzetközi szabályokat, amelyek a piramis csúcsán helyezkedhetnének el, legalább a rabszolgaság eltörlése ugye ilyen szintre jutott, ezt kimondhatjuk. Egy új szerződés témája. Én azt állítom, hogy erre nagy szükség lenne több oknál fogva először is, azért, mert a definíciók maguk nem világosak, illetve a definíciók közötti határokat is nehéz meghúzni. Másfelől a tagállamok és szerepvállalók igen nagy mozgástérrel rendelkeznek a keretek kialakításában még egy probléma vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy egyes fogalmakat meghatároz a nemzetközi jog, másokat viszont nem. Két keret áll rendelkezésre pillanatnyilag, többé-kevésbé kibontva. Az egyik a Palermo jegyzőkönyv, az emberkereskedelemről, és van egy ENSZ egyezmény is, a palermói jegyzőkönyvet a nemzetközi büntetőjog keretében kötötték meg. Tulajdonképpen három cikk vonatkozik a mi területünkre ebben az egyezményben, és nagyon sok minden nem kötelező erejű tehát a nemzetközi büntető jog területéről beszélünk, a munkavilágszervezet, a kényszermunkáról kötött egyezmény, de ez a munka ügyek területére korlátozódik. A kötelezettségek nagyon felaprózódtak a nemzetközi jogban, ami a közelmúlt nemzetközi és EU-s fejleményeit illeti. A fenntartható fejlődési célok elfogadása jelentős, különösen a 8.7-es célkitűzés, ami kifejezetten utal a modernkori rabszolgatságra, viszont hogyha ezt a keretet megvizsgáljuk, a fogalmak nincsenek megmagyarázva, a fenntartható fejlődési célok nem járnak definíciókkal. Érdekes azt is megállapítani, hogy a 8.7-es célnál az is szerepel, hogy 2025-re a gyermekrabszolgaságot fel kell számolni, ami ugye 5 évvel tehát a gyermek munkavégzést, ami 5 évvel korábban lenne, mint az általános cél. Nem világos, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Attól kell, hogy tartsunk, hogy a definíciók homályossága a végrehajtás sem teszi lehetővé. két fenntartható fejlődési cél az 5-2 és 5-3 vonatkozik a korai és kényszerházasságra, illetve az ember kereskedelemre gyermekek elleni erőszak, abúzus, kizsákmányolás és kereskedelem a 16.2-ben található meg. Tehát ezek a specifikus célkitűzések a jelenlegi rabszolgasság, vagy a rabszolgasság jelenkori formáira vonatkozó jogrendszert alkotnák, de ez nem egységes. a migrációról készült Global Compact szintén problémákat vett fel. Volt egy nulladik és egy első tervezete, amiben szerepelt még a rabszolgaság jelenkori formáira való hivatkozás, aztán ezeket törölték, aztán egy célkitűzésként jelent meg a hatos célkitűzésben, munkaügyi ellenőrzéseknél írnák elő ennek a tilalmát. az emberkereskedelmi és a munkára kényszerítési keretek itt átfedésben vannak, tehát egy csomó kétség vetődik fel. Ami az Európai Bizottság stratégiáját illeti, illetve a faloapot az elkövetkező években, azt láthatjuk, hogy az Európai Unió fellépése meglehetősen korlátozott, az emberkereskedelmi lánc üzleti modelljét próbálják megtörni. Ez csak az egyik része azonban a jelenségnek, a globális ellátási lánccal a nemzetközi cégeknek is foglalkozniuk kell. de van egy csomó kis vállalat, például a téglavető manufaktúrák Indiában, lehet, hogy ezer embert kizsákmányolnak, de helyileg értékesítik ezeket a termékeket a nyugaton székelő nagy multinacionális cégekkel szemben fel tudunk lépni, de az ilyen kis cégekkel szemben nem. A, az áldozatok jogainak biztosításával is foglalkozik az EU, ez nagyon jó dolog, a jövőben pedig koordinálni kell az Európai Unió külső fellépését. Az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a koordinált reakcióval az előfordulásáról is szeretnék beszélni a rabszolgaság jelenkori formáinak. Nehézségekbe ütközünk, amikor a jelenség jelentőségét próbáljuk felmérni a definíció hiánya problémát jelent, és ez kihat erre a területre is. Kutatásra lenne valószínűleg szükség, hogy a jelenséget jobban érthessük, már ahhoz is, hogy azt érthessük, hogy miért nem áll rendelkezésre elegendő adat, ami az EU külső fellépését illeti, a rabszolgaság jelenkori formáival kapcsolatban is igyekszem hamar befejezni, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ezen a téren nincs átfogó, koherens kerete, egyfajta mazsolázás, mazsolázás történik a jogalkotásban, bizonyos témákat ragadnak ki. Valószínűleg a külügyi szolgálatnál létre lehetne hozni egy tisztséget, hogy egy tisztviselő ennek a területnek legyen a koordinátora a felelőse, és ez nagyobb következetességet, koherenciát eredményezne az EU külső fellépésében. Néhány konklúzió és ajánlás. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy részvételen alapuló folyamat élére kellene, hogy álljon többi állam, illetve a cégek is részt kell, hogy vegyenek ebben a munkában. Fontos Fontos lenne, hogy jobban megértsük, hogy mit akar ez a fogalom. Sokan használják a fogalmat. a különböző kizsákmányolási formákról készülhetne egy új egyezmény megfelelő intézkedésekkel megfelelő keret kialakításával. Ami az Európai Uniót konkrétan illeti, úgy gondolom, hogy úgy lehetne a külső fellépést koherensebbé tenni, hogyha a az ember kereskedelmet, annak fogalmát használnánk. A 2011-36-os EU irányelv az emberkereskedelemmel foglalkozik. Hogyha az Európai Unió az emberkereskedelemből indul ki, akkor a külső fellépésében is elmagyarázhatja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni az Európai Unió úttörő szerepet kellene, hogy betöltsön a fenntartható fejlődési célok megvalósításában is. A határidők közelednek, de nem sok fellépés történt. Ami az Európai Parlament lehetőségeit illeti, úgy gondolom, hogy egy új állásfoglalást fogadhatna el az Európai Parlament a rabszolgaság jelenkori formáiról, és eh, ebben eh, felismerhetnék eh, a definíciós problémákat. Az Európai Parlament ajánlást tehetne, hiszen ez is a külső jogköreihez tartozik, hogy széles körű értelmezést alkalmazzunk, nem csak az EU-n belül, hanem a külső fellépésben is. Aztán, ahogy említettem, fontos lenne, hogy egy felelőst nevezzenek ki, aki ezzel a konkrét területtel foglalkozna, természetesen rendszeresen értékelni kellene, hogy mi történik a külső fellépésben, a parlamentnek ugye ez is feladata, és hát persze több erőforrásra lenne szükség Parlament részt vesz a költségvetés elfogadásában is, tehát a gazdasági eszközöket is hadrendbe lehetne állítani a rabszolgasság felszámolására, a fenntartatósági célok megvalósítására. Köszönöm szépen, itt befejezem, és elnézést, hogy meghaladtam az időkereteket. Köszönöm szépen, professzorasszony, az előadását, a bevezető előadását. most levetítünk egy videót a líbiai rabszolgaság helyzetéről. Nima El-Bazir, a CNN egyik újságírója készítette, és utána megadom a szót a többi előadónak. Tessék!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 are return to the past. نعمل باغر CNN ليبيا Possiamo accendere le luci, sì. Felkapcsolhatjuk a világítást. Akkor ezt a videót követően Ahmed Andi asszonynak adom meg a szót, aki a rabszolgaság eltörlésért küzdő mozgalom képviselője Mauritániában. Ad Abayed kollégát helyettesíti, akit letartóztattak, méghozzá a parlamentben. Erről már többször beszéltünk, és a mauritániai nagykövettel többször felvettük a kapcsolatot itt eh, Brüsszelben. Ándi asszony, öné a szó. communication du représentant de Iran-Mauritanie, Ahmed Hamdi. Ahmed Hamdi a Mauritániában a, az abolicionista mozgalom újraélesztését küzdő szervezettől. Panzeri elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak ide, és lehetővé tették, hogy egy olyan témáról beszéljek, amely valóban égető és valós probléma az én hazámban, a Mauritániai Iszlám Köztársaságban. Nálunk, hölgyeim és uraim, a rabszolgaságról beszélni eretnekség az iszlámmal szemben, ami az államvallás. Az iszlám helyi verziója a rabszolgatartás gyakorlatát elfogadottnak, jogszerűnek és időnként még szent jognak is tekinti a rabszolgaság ellen felszólalni nálunk a rasszizmussal és a rasszista gyűlöletre való úszítással egyenértékű, azokkal szemben, akik domináns csoportként rabszolgatartó életmódot folytatnak, és a becsületkódex és a rabszolgaságon alapul. Azok, akik felszólalnak a rabszolgaság ellen, azok Allah ellenségeinek tekintendők, a keresztény nyugat ügynökeinek. Akik nem hallgatnak, és akik nem nyugszanak bele a rabszolgaságba, azok nem csatlakozhatnak civil szervezethez vagy politikai párthoz, akik me- megmerik említeni a rabszolgaságot, támogatják az áldozatokat, az, ahogy tüntetnek, vagy a rendőrséghez, vagy a bírósághoz fordulnak, azokat elnyomják, megkínozzák, elítélik, és hosszas börtönbüntetésre ítélik. Az egyik legnagyobb motivációja ennek az, hogy az én hazámban a népesség kb. 20%-a rabszolgákból áll. Ők a Hratin etnikai csoportból származnak, ez egy többségi őslakos csoport, és gyakorlatilag teljesen a marginalizáltak, elszegényedtek, diszkrimináció van érvényben ellenük, és kirekesztik őket. A hratinokat rabszolgaként birtokolják mások, és ők természetesen az összes, a magántulajdont teljes mértékben kihasználhatják, ők berber arabok, a gyarmatosító francia állam örökösei. És bár ők kisebbségben vannak, náluk van a politikai, gazdasági és igazságszolgáltatási és kulturális irányítás. A rabszolgatartó csoportok hatalma a vallást és a dzsihadista fanatizmust használja arra, hogy terrorizálja a rabszolgaság elleneseket. A Mauritániában a a hatalom a diplomáciát is felhasználja arra, hogy elrejtse a rabszolgaságot a nemzetközi közösség elől. Ezért Mauritánia ratifikálja a rabszolgaság ellenes egyezményeket, hoz rabszolgaság ellenes törvényeket, de rendszer, rendszeresen megszegi ezeket a vállalásokat. Nem alkalmazza a rabszolgaság ellenes törvényeket a jogsértőkre, de keményen és folyamatosan elnyomja azokat, akik küzdenének a rabszolgaság ellen, legyenek azok akár megválasztott politikusok is. A mi szervezetünk 2008-ban jött létre, és ezt a szervezetet betiltották. Több tíz alkalommal tartóztattak már le minket. Voltak olyan esetek is, amikor megkínozták a tagjainkat, és 17 alkalommal indult ellenünk eljárás, azért, mert felléptünk a rabszolgaság ellen. Nagy részt a rabszolgák leszármazottai vagyunk, és néhány tagunk maga is megélte a rabszolgaságot. Engem is kétszer letartóztattak, bebörtönöztek, megkínoztak, elítéltek, azért, mert harcoltam a rabszolgaság ellen. Az elnökünk Biramdar Abeid jelenleg a negyedik börtönbüntetését tölti. Őt is azért ítélték el, mert fellépett a rabszolgaság ellen, és megpróbált bekerülni a mauritániai parlamentbe, és egy rabszolgaságból kiszabadított nőt is szeretett volna a parlamentbe juttatni akkor tartóztatták le, amikor a jelöltsége érvényessé vált, hogy ne tudjon kampányolni a 2018. szeptemberi választásokon, és hogy ne lehessen az elnök választása jelölt 2019-re. Már börtönben volt, amikor megválasztották, Őt ekkor önkényesen megfosztották a parlamenti immunitásától, és a börtönben kellett maradnia azért, mert rabszolgaság ellenes. Azok, akiket a mauritániai hatalom megvéd, azok a rabszolgatartó csoportok. Az, a rabszolgaság ellenes aktivistákat üldözik, a rabszolgákat a születésüktől kezdve eh, tulajdonként kezelik, eh, anyai ágon eh, öröklődik ez tovább. A mauritániai rabszolgaságról szóló törvények még mindig érvényben vannak, és ezeket tanítják az iskolában is. Ezek szerint a rabszolga a gazdájának a tulajdona, aki eladhatja, bérbeadhatja, vagy le is mondhat róla. A nőket és lányokat szexuálisan is kihasználják. Mauritániában a rabszolga népesség több mint 90%-a nőkből és gyerekekből áll. A nőket már gyermekkoruktól kezdve megerőszakolják, a gyermekeknek pedig kemény kényszermunkát kell végezniük már 4-5 éves koruktól. Őket természetesen megfosztják az iskoláztatás jogától és minden egyéb joguktól. Köszönöm a figyelmet. Grazie, grazie per... Köszönöm szépen a hozzászólását. Most pedig Remes Natán úrnak adom meg a szót az NCDHR főtitkárának a az indiai dalitok rabszolgasága ellen küzdő szervezet képviselője az ellátási láncban komoly szerep hárul ezekre, erre a kisebbségre. Tessék! Uh, respected chair and Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném átadni az üdvözletemet az NCDHR vezetőségétől. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt párbeszédet folytathatok önökkel, és hálás vagyok az Európai Parlament emberi jogi albizottságának, hogy lehetőséget ad számomra, hogy a Dalit eh, mozgalomról szóljak, illetve a különböző, a rabszolgaság különböző jelenkori formáiról. Egy eh, szélesebb körű emberi jogi rendszer keretében eh, dolgozunk. Tamil Datban fellépünk a diszkrimináció, az erőszak és a Dalit közösséggel szembeni kizsákmányolással szemben. A kormány, a parlamenti testeletek, az igazságszolgáltatás és nemzetközi szervezetek is együttműködnek velünk, így többek között az ENSZ szervezetei is az egyes mechanizmusok keretén belül. Némi háttérinformációt szeretnék most megosztani önökkel a rabszolgaság jelenkori formáiról, amelyet Indiában tapasztalunk a kasztrendszer alapján. A Indiában összesen 160 millióan szenvednek a rabszolgaság ilyen formáitól, és a kasztrendszere épül ez a rabszolgaság. Ha megnézzük a statisztikákat, a tavalyi adatok összesen 650 ezer, 40.650 bűncselekményt követtek el dalitokkal szemben, kényszermunkára ítélve őket, meggyilkolták őket, elrabolták őket, és átlagosan hat dalit nőt erőszakolnak meg naponta, e, ez szerint a statisztika szerint. A, a társadalom marginális területein koldulnak, kényszermunkára vannak ítélve a textiliparban, a személygyűjtést ők végzik, illetve a latrinákból, latrinákat ők takarítják kézzel. És hierarchikusan az ilyen jellegű munkákat kizárólag a dalitok végzik a olyan országokban működő vállalatok, ahol kasztrendszer van, fontos, hogy elkerüljék a diszkriminációt a kasztrendszer alapján, és nagyon fontos, hogy a munkahelyek ilyen országokban diszkriminációmentesek legyenek. Az egyenlőséget biztosítani kell, és ezeknek a vállalatoknak mindent meg kell tenniük a diszkrimináció megakadályozása érdekében kasztrendszer szerint működő országokban. A kaszt szerinti diszkrimináció kapcsolódik közvetlenül azokhoz a termékekhez is, amelyeket más országokba exportálunk, többek között az Európai Unióba, és nagyon fontos ebből a szempontból, hogy a vállalatokkal megfelelő kapcsolatokat vegyünk fel, illetve ez, ez a diszkrimináció összefügghet az adott országokban eh, eszközölt közvetlen befekt, beruházásokkal is. És eh, nagyon fontos, hogy ez a gondolkodás a vállalati felelősségvállalás és elszámoltathatóság része legyen. A, és most eh, néhány szót a szumangali rendszerről. A szumangali kifejezés a az ígéretes fiatal nőkre vonatkozik. Ez a jelenség, a szumangali jelenség a textil iparban jellemző, amely a GDP 5%-át adja, és nagy részesedése van az exportban is. A konfekcióiparban a szövőipar rendkívül fontos az indiai gazdaság szempontjából. Mi vagyunk a legnagyobb exportőre a pamut fonalnak, és 25-30 százalékát a világforgalomnak mi állítjuk elő, Tamin dant a C&A, a Marks and Spencer és más a Walmart, a Zara és más kereskedő cégek számára állít elő konfekciót, és ez az állam adja az textilexport 20 százalékát. Itt körülbelül 500 ezertől 1 millió főig foglalkoztat ez az iparág damitokat. A gazdasági ilyen jellegű szervezése komoly kizsákmányolást eredményez a munkavállalók körében. A fonóiparban elsősorban fiatal lányokat foglalkoztatnak, és ez egy folytonos munkaellátást biztosít az ipar számára. Gyermekek és nők között elsősorban dalitok vannak, ezek az úgynevezett érinthetetlenek, és még a dalitokon belül is van egy alkaszt, ami az elnyomottak kasztja. A szumangali munkások 10-20%-a 11-14 éves korú gyermekek zömmel. A 13 éves gyermekek is nagy számon foglalkoztatottak a textiliparban. 1986 óta az ENSZ felépése kapcsán India igyekszik szabályozni a rabszolgasággal kapcsolatos problémákat, és 14 és 18 éves kor között nem foglalkoztathatnak gyermekeket. veszélyes foglalkoztatás is komoly problémát jelent. A munka, gyermekmunka a, elsősorban a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeiben fordul elő, A veszélyes iparágak aránya ugyan visszaszorult, de a gyermek foglalkoztatás még mindig jellemző ezekben a veszélyes iparágokban. Az ILO egyezmény értelmében, amely tiltja a gyermek munkát, komoly lépéseket kell tenni. A gyermekek ugyanúgy emberi lények, és 1992-ben hoztak olyan jogszabályokat Indiában, amelyek igyekeznek megfelelni nemzetközi standardoknak. A különböző államokból migráló gyermekek védelméről gondoskodni kell. És ezeket a gyermekeket általában olyan, olyan helyekre kényszerítik, ahol nem megfelelőek a lakókörülmények, nem megfelelően szellőzött, vagy nem megfelelően higiénikus körülmények között tartják őket. És amikor a fizetésekről beszélünk, általában ezek a gyermekek alul fizetettek, kb. 60 rupiát kapnak, miközben arra, azt ígérik nekik, azt ígérik nekik, hogy három év múlva kapják meg majd a egyösszegben a több tízezer rupiás fizetésüket, ami tulajdonképpen a hozományuk és akkor még nem szóltam arról, hogy a napi táplálkozás is meglehetősen hiányos. Heti 70 órát dolgoznak, Ezek a ezeket a lányokat természetesen különböző zaklatások is érik, ha más nem szóban, és hogyha valamilyen parancsnak nem el engedelmeskednek, akkor naponta több mint 12 órát meghaladóan is dolgozniuk kell. Különböző szociális ellátások ugyan léteznek, biztosítások, de ezek az ilyen munkavállalók számára nem állnak rendelkezésre. különböző ígéreteket tesznek a munkáltatók, de ezeket általában nem tartják be. Ezek a fiatal lányok komoly lelki sérülést szenvednek, és több szörös zaklatásnak vannak kitéve a gyárakban. Az Európai Unió vezető szerepet játszik a nemzetközi közösségben a kasztrendszer alapján történő diszkriminációval szembeni fellépésben. És a mi szervezetünk nagyra méltányolja az Európai Parlament erőfeszítéseit ezen a területen, és én azt kérem önöktől, hogy további lépéseket tegyenek ezen a probléma kezelésére, megoldására, a kaszrendszer szerinti diszkrimináció megszüntetésére és itt különböző ajánlásokat kellene megfogalmazni az indiai kormány felé a az indiai kormány felé küldött ajánlások között konkrétan szerepelnék el az különböző illó egyezmények elfogadására, különösen a gyermek munka tiltásáról szóló egyezményre gondolok. 18 év alatt a gyermekeket gyermekként kell kezelni az UN CHR e, egyezménye alapján. a vállalatok számára pedig megfelelő útmutatókkal kell szolgálni annak érdekében, hogy ezeket a gyakorlatokat felszámolják. Az ENSZ emberi jogi bizottsága már útmutatót dolgozott ki a diszkrimináció minden fajtájának megakadályozására, és ez az ENSZ útmutató mindenféleképpen érvényre kell, hogy jusson annak érdekében, hogy a diszkriminációt megakadályozzuk, a kaszt rendszer alapján történő diszkriminációt is. Az európai országok, konkrétan a német és a holland kormány kezdeményezést fogalmazott meg a vállalatok számára, ha, hogy a ruházati iparban a különböző diszkriminatív gyakorlatokat megszüntessék és megakadályozzák. A dél-indiai régióban az erőszakos cselekmények megszüntetése is legalább ennyire fontos, Együtt kell működni a vállalatoknak a helyi érdekelt felekkel, és ez nagyon fontos. Az EU tagállamok és az Európai Bizottságnak prioritásként kell kezelni a kényszer munka megszüntetését Indiában. Az EU és az Európai Bizottságnak kezdeményeznie kell a megfelelő munkajogi szabályok érvényesítését Indiában. Az EU jogszabályokban is érvényesíteni kellene ezeket a szempontokat, amelyek megakadályozzák a rabszolgaság jelenkori formáit, ideértve a gyermekmunkát is. Az ellátási lánc azokat átláthatóvá kell tenni, a termeléstől a feldolgozáson át egészen a kereskedelemig, és megfelelő vizsgálatokat kell végezni az egész ellátási lánc egészében. Monitorozási rendszerekre van szükség, és egy figyelmeztető rendszert is be kéne vezetni az ilyen gyakorlatok megakadályozása érdekében. A foglalkoztatási feltételeket javítani kell, a bérezési rendszert is ellenőrizni kell, a különböző szociális ellátások biztosítását elő kell segíteni, ellenőrizni kell, hogy hiteles módon működnek a vállalatok e tekintetben. A munkakörülményeket javítani kell, ehhez kell segítséget nyújtani a gyáraknak, preferált szállítói rendszert kell kialakítani, támogatni kell a helyi kezdeményezéseket és a helyi fellépéseket. Be kell mindenbe vonni a helyi civil szervezeteket, a ruházati iparban működő szakszervezeteket, és ezáltal lehet kellő hatást gyakorolni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie. Grazie. Köszönöm szépen Nátán úrnak. Most pedig egy videóüzenetet fogunk meghallgatni David Segaltól, aki a dolgozókkal fizettetünk. Ez a címe a videónak az öbölmenti államokban tapasztalható. körülményekről beszél a e, New Yorki Center for Business and Human Rights részéről hallgassuk meg. Tisztelt parlamenti képviselők és civil szervezetek, köszönöm szépen, hogy e kritikus fontosságú meghallgatáshoz hozzászólhatunk. Nagyra értékeljük az Emberi Jogi Albizottság munkáját, és nagyon fontos, hogy a harmadik államokban a rabszolgaság jelenlegi formái ellen fellépjünk. 2013-ban eh, Michael Posner, a demokrácia eh, államtitkára eh, hozta létre az emberi jogi központunkat, ami az első, ami üzleti iskola keretei között működik. Ezt a modellt szeretnénk Európában és az USA-ban is terjeszteni. Fontos emberi jogi kérdésekkel foglalkozunk a különböző gazdasági ágazatokban, 2013-ban a Rana Plaza összeomlása után a bangladesi konfekcióiparral kezdtünk foglalkozni, különösen a beszállítók biztonsági körülményeivel. Hát több mint 50%-át a bangladesi termékeknek az Európai Unió vásárolja meg megvizsgáltuk hogy a politikai dezinformációt hogyan kezelik a hírplatformok, illetve hogy milyen emberi jogi tétjei vannak a gazdasági döntéseknek. Dél-Ázsiából érkező munkások körében készítettünk kutatást, akik komoly pénzt kell, hogy fizessenek az öbölmenti országokban, hogy munkahelyet kaphassanak ezeknek a díjaknak a megfizetetése tulajdonképpen egyfajta kötelmi rendszert jelent, munkára kényszerítést, napszolgasság egy jelenlegi formáját, ami ellen fel kell lépni. 25 millió külföldi dolgozót számolhatunk össze az öbölmenti országokban, 10 millióan az építőiparban dolgoznak, abúzív gyakorlatok és nagyon rossz lakhatási körülmények között. Ennek ellenére a származási országokban különböző ügynököknek jelentős pénzt kell, hogy fizessenek azért, hogy az öbölmenti országokban dolgozhassanak kiskorú indiaiak 1000 és 3000 dollár között fizetnek, a bangladesiek időnként több mint 6000 dollárt azért, hogy az öbölmenti országokban kapjanak munkahelyet a migránsok nagy része vagy a családi vagyont értékesíti, vagy pedig magas kamatra vesz fel uzsora kölcsönt amíg ezt vissza nem törlesztik, nem tudnak takarékoskodni, nem tudják segíteni a családjukat, és még rosszabb helyzetbe kerülnek. Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy ne folytassák a munkát. Ez a gyakorlat illegális az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, és több nemzetközi jogszabály és ILO konvenció alapján és a az öbölmenti együttműködési tanács több országában is tiltják ezt elvileg a szabályok. Az európai cégek amelyek az arab öbölben és dél-kelet-ázsiában működnek, közvetlen felelősséget, felelősséggel tartoznak a migránsokat befogadó országokban gyakran a küldő országok korrupciójára mutatnak rá. Ügynökök és alügynökök hálózata működik, egyfajta ragadozó gyakorlatot megvalósítva a nemzetközi cégek és az európai építőipari cégek ugyanakkor megfelelő eszközökkel rendelkeznek arra, hogy felvegyék a küzdelmet az ilyen gyakorlatok ellen a migráns dolgozók felvétele az öbölmenti országokban végül is a nagy cégek érdekeit szolgálja, illetve a megrendelőkét. a, ezek a munkavállalók, tehát a saját foglalkoztatásukért kell, hogy fizessenek. Hogyha a nagyvállalat csökkenteni akarja a, mm, a, a munkaerő felvétel költségeit, akkor nem maga fizet a munkaerő felvételért. Az öböl térségében az építőipari cégek munkavállalói gyakran, tehát maguk fizetnek a foglalkoztatásukért, és ezen változtatni kell. Ezek az emberek azonban szívesen fizetnek azért, mert a családjuknak kívánnak segíteni visszaélés történik, ha bár alacsonyabb volumenben az Európai Unió országaiban is, annak ellenére, hogy a jogszabályok ezt szigorúan tiltják. Az európai központú cégeknél nyomást kell gyakorolni, hogy az öbölben működő vállalatok vessenek véget az ilyen gyakorlatoknak, attól függetlenül, hogy fő beruházók-e, vagy beszállítók. 2017-ben az Egyesült királyságbeli építőipari cégek vagy vegyes vállalatok nyerték el a legtöbb megrendelést, többet, mint az öbölben székelők. 2017-ben az olasz cégek is jelentős szerepet játszottak, volt olyan szerződés, ami 5 milliárd dollárt, volt olyan holland cég, ami 4 milliárd dolláros megrendelést kapott, spanyol cégek és más európai cégek és aktívak ebben az övezetben, ebben a térségben. De ezek a cégek, amikor pályáznak a munka elvégzésére, nem veszik figyelembe a munkaerő felvétel költségét. A dél-kelet-ázsiai ügynökök maguk oldják ezt meg. vagy nem fizetik ki ezeket az ügynököket, vagy ezek az ügynökök a munkavállalókkal fizettetik meg a költségeket. Ezt a rendszert meg kell változtatni. A lánc végén található munkavállalók nem szabadna fizetni a saját munkavállalásukért, foglalkoztatásukért. Ez egy egyensúly hiány, egyes régiókban úgy tűnik, hogy um, korlátlanul áll rendelkezésre munkaerő, a munkahelyek pedig, ha nagy mennyiségben is, de korlátozottan vannak jelen. A migránsok tudják, ha ők nem fizetnek az ügynöknek, akkor tíz másik ember lép a helyükbe. Az embereknek mobilitást kellene biztosítani, és egyenlő esélyeket. A dél-kelet-ázsiai, az öbölment és az európai kormányok egyaránt hasznot húznak a migráns munkásokból. Az építőipar virágzik, minden szerepvállaló számára profitábilis ez. E, ugyanakkor az európai jog alapján a cégek nem szabadna, hogy hasznot húzzanak az ilyen e, jelenségekből e, egyes európai cégek példamutató, forradalmi, radikális intézkedéseket hoztak, a legtöbb azonban nem azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament tegyen kezdeményezést arra, hogy az európai székhelyű építőipari cégek vessenek véget annak a gyakorlatnak, hogy a munkavállalók a migráns munkások fizetnek a foglalkoztatásukért az európai cégeknek bizonyítani kellene, hogy a beszállítóiknak fizetnek a munkaerő felvételért. Az egész láncban végigvezethetően jelen kell lenni ennek. a pénzügyi nemzeti szintű felügyeleteknek kellene gondoskodni arról, hogy ezeket a szabályokat betartsák. Ez a szabály a, a fő a beruházó az egész láncban szereplő minden vállalat számára vonatkoznia kell. A hosszú távú cél az, hogy a piac megváltozzon, és eleve úgy írják ki a pályázatokat, hogy figyelembe veszik a munka felvétel költségeit, ahogy a többi projekt költséget is. Rövid távon azonban a vállalatoknak kellene ezt a költséget vállalni. Úgy gondoljuk, hogy ezek nem olyan nagy költségek, hogy ettől elvészne a hasznuk az öbölmenti országokban és Európában jogszabályok is tiltják az ilyen díjak szedését. Felelősek ezek a vállalatok, jogilag felelősek, és az egész piacnak át kell majd alakulnia. Persze ez még nem gyógyír az egész problémára, mert a küldő országokban az ügynökök továbbra is fizettethetnek a munkavállalókkal, de ez visszaszorulhat. Dél-Kelet-Ázsiában az ügynökök működése egy külön komoly, súlyos problémát vet fel, de addig nem oldható meg ez a probléma, amíg a nagyvállalatoknál nincsen erre szándék. Idén novemberben a munkavilágszervezet külön foglalkozni fog a munkaerőfelvételi díjakkal, és ezt újra akarják definiálni a délkelet-ázsiai munkaerő felvevő ügynököket megilleti a díjazás. A nemzetközi cégek nem juthatnának munkaerőhöz ilyen távoli területekről az ügynökök munkája nélkül. Köszönöm szépen a figyelmüket, és sok sikert kívánok Önöknek a rabszolgaság eh, jelenkori formáinak felszámolásához. Üdvözletemet küldöm a képviselőasszonyoknak és uraknak. Elnök, rendben köszönetet eh, mondunk ezért a videó üzenetért. Eh, most pedig Rani Hong asszonynak adom meg a szót ami az emberkereskedelem és a rabszolgaság ellen küzd az indiai rabszolga kereskedelem a fő célpontja. Kérjük, mondja el a történetét, és hogy mivel foglalkozik az emberi jogokon belül. Tessék, asszonyom. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Tehát jó napot kívánok mindenkinek, és milyen csodálatos délelőtt ez. Meghallgattuk ezeket a szakértőket, és a videón keresztül is hallottuk, hogy kiváló munkát végeznek azért, hogy megváltoztassák a világot. Én ezt nagyon nagyra becsülöm. És milyen jó tudni, hogy vannak, akik aktívan dolgoznak ezen a témán más pontjairól jöttünk a világnak, és más a munkánk, más a fókuszunk, más a tapasztalatunk, és mégis itt vagyunk együtt ebben a teremben, azzal a céllal, hogy közösen dolgozzunk. Gondolnunk kell arra a 40 millió gyermekre, aki rabszolgaságban élt világszerte, de örüljünk azoknak is, akiket megszabadítottak, ahogy az velem is történt sok évvel ezelőtt. Tehát azért vagyok ma itt, hogy a saját szabadságomat ünnepeljem, de nem csak azt akarom, hogy az én hangomat hallják, hanem hogy azokét is, akik nincsenek itt, a gyerekekét, férfiakét és nőkét, akiket eladtak, mint hogyha áruk lettek volna. Tehát a saját történetem az, hogy ahogy egyre inkább tudatára jövünk ennek a problémának, nem hanyagolhatjuk el azt, hogy a túlélők által vezetett megoldásokat kell előtérbe helyezni. Én egy kislány voltam, akit 7 évesen eladtak rabszolgának. A, abban a jelenkori rendszerben, amely emberkereskedelemmel foglalkozik. Tudják, akik engem elfogtak, azok megfélemlítettek, és nyolc éves koromra közeli állapotba kerültem, megvertek, éheztem és megkínoztak. És mindezt azért, hogy a gazdám a tulajdonosom akaratának alávessem magam, mert tudják, ezzel azt érték el, hogy a fizikai és érzelmi állapotom annyira leromlott, hogy teljesen lezártam magam. Utána a kereskedők már nem akartak, engem már nem voltam jó áru, és ezért megszabadultak tőlem. Eladtak és Kanadán keresztül örökbefogadtak az Egyesült Államokban. Washington államban volt az a hölgy, aki örökbe fogadott, és ő azt hitte, hogy én árva vagyok, mert ezt mondják neki az emberkereskedők. Tehát ő azt hitte, hogy ez így rendben volt, hogy örökbe fogadott engem de nem volt felkészülve arra, hogy milyen állapotban vagyok, és ez nagyon sokkolta őt. Mert amikor megérkeztem, akkor nem ö, tudtam ö, rendesen ö, működni, mert ö, korábban egy ketrecben tartottak, és ez ö, megtört engem. De aztán találkoztam a mostani férjemmel a középiskolában, ő is a gyermekkereskedelem áldozata volt, őt Vietnámban gyermekkatonának adták el, és aztán megmentették őt. Visz, szembe akartam nézni a múltammal, és ezért 1999-ben visszautaztam a hazámba, mert tudni akartam, hogy honnan származom. Indiából jöttem, és csak erre akartam emlékezni. De hihetetlen körülmények összejátszása révén találkoztam a biológiai anyámmal, és felismertem az életem célját, a, azoknak az áldozatoknak kell hangot adnom, akik nem tudnak maguk kiáltani. Azért vagyok ma itt, mert több millióan vannak, akik olyanok, mint én voltam gyermekkoromban, akiket bezártak, rabszolgasorba hajtottak és elhallgattattak. Mi vagyunk az emberi arca ennek a problémának, mi eh, képviseljük azokat a nőket és lányokat, akik Dél-Kelet-Ázsiában élnek. Ők eh, a célpontjai a modernkori rabszolgaságnak, de ők eh, számunkra láthatatlanul szenvednek. Ma tehát azok nevében szólok, akik nem tudnak felszólalni. A tapasztalataim során megtanultam, hogy a túlélők azok, akik változást tudnak hozni. Megtanultam azt is, hogy hatalom van a kezünkben, annak révén, hogy milyen döntéseket hozunk, és merre indulunk, és hogy az áldozatok hangját akkor halljuk meg, amikor az áldozatokat, a túlélőket meghallgatjuk. Egy szociális, geopolitikai kérdést mi emberivé változtatunk. Láthatják, hogy emberi arcunk van, nem csak egy szám vagyunk, mint amit a médiában, a hírekben hallanak, hanem valódi emberek vagyunk. Nekem most van családom, anya vagyok, gyermekeim vannak, és bármit megtennék, hogy megelőzzem azt, hogy a gyermekeim olyan ilyen dolgokon kellene, hogy keresztül menjenek. Tehát én kislánykoromban egy szörnyű dolgon mentem keresztül, és én túléltem, és nagyon szerencsés voltam, de én a kisebbséghez tartozom. kizsákmányoltak, és nem voltam értékesebb, mint egy szerszám. És annak ellenére, hogy mennyire előre haladt a világ a tudomány és a technológia területén, sikerült feltérképeznünk az emberi DNS-t, egy embert juttattunk a holdra, és egy millió tizedes egyik kiszámoltuk a PIT. De ez nem akadályozta meg azt a borzalmas gyakorlatot, hogy emberi lényekkel kereskedjenek. Egyesek ki akarnak zsákmányolni másokat, és vissza akarnak élni a hatalmukkal. Itt előrelépésre van szükség, megoldásra van szükség, és ezért vagyunk ma itt. Néhány ajánlást szeretnék tenni ennek a bizottságnak és a közönség más tagjainak. A pénzügyi szektorban az emberkereskedelem elleni küzdelem sosem volt fontosabb, a pénzügyi bűncselekmények egyre jelentősebbek, és 40 millió emberkereskedelem áldozatról van szó, és 70%-uk nő. Ugyanakkor ennek a hatása átgyűrűzik a más ágazatokba, a könyvelésbe és az ingatlan üzletákba is. Az információ megosztás és együttműködés az EU-n belül és az EU kívüli országokkal is nagyon fontos, mert a pénzügyi stabilitási kockázatok az EU-ra is átterjednek. Ma azért vagyok itt, hogy azt kérjem, hogy egy koordináltabb, összefogottabb választ adjunk az emberkereskedelem problémájára, osszunk meg egymással jobb információt, és legyen jobb együttműködés a magán és a közféra között. Erre különböző eszközök léteznek. Tehát az én szervezetem egy koalícióhoz csatlakozott. A világgazdasági fórummal és az Európával is együttműködünk, és másokkal is, akik ismeretet terjesztenek. Együtt kell dolgoznunk, nem egymástól elszigetelve. Azért hoztuk létre ezt a koalíciót, hogy együtt tudjunk működni, de azért is, hogy közösen tudjunk küzdeni az emberkereskedelem ellen, mert így hatékonyabbak vagyunk hogyha megoldásokat tudunk hozni ehhez az asztalhoz, és olyan beszélgetéseket tudunk folytatni, mint ez a mai, akkor történik a változás, és azért vagyok ma itt, hogy ebben segítsek. A pénzügyi ágazat az emberkereskedelemmel, kényszermunkával, gyermekmunkával számos módon kerül kapcsolatba. A pénzintézmények kapcsolódnak a vállalkozásokhoz, és különösen az ellátási láncok kötődnek a kényszermunkához és az emberkereskedelemhez, és ezért az ő felelősségük, hogy kellő gondossággal kizárják az emberi jogi visszaéléseket. Tehát közvetve a pénzügyi intézmények feladat az, hogy felügyeljék, hová kerül a pénz, és hogy használják a hatásukat arra, hogy csökkentsék a káros hatásokat, hiszen az ő tevékenységük ehhez közvetlenül kapcsolódik. Tudjuk, hogy nagyon sok tárgy, amit használunk, az kötődik az emberkereskedelemhez. Például az okostelefonok esetében is vannak olyan alkatrészek, amelyek gyermekmunkával és kényszermunkával készültek. És mindez megmutatja, hogy a modernkori rabszolgaság, az emberkereskedelem és a gyermekek kihasználása engem is 7 éves koromban zsákmányoltak ki. Hol tart ez a társadalom, hogy megengedi ezt? De ezért vagyunk ma itt, hogy ezt megakadályozzuk. És még egy megoldást hoztam. Nagyon sok megoldás létezik, de néha konkrét lépésekre van szükség. Én személy szerint azt választottam, hogy egy szabadság pecsétet hoztunk létre. És hogy Ramés és Ramesh Nathan úr, és a videóban is hallottuk a kényszermunka hatását az ellátási lánchoz. Tehát köszönöm, hogy erre kitértek. Tehát én egy gyárban éltem, és egy broker is tartozott ez a gyárhoz, aki adta-vette a gyermekeket. a tudatos fogyasztói mozgalom lehetővé tette, hogy az emberek olyan termékeket vegyenek, amelyek e- jót tesznek másoknak is. De most sokkal inkább így van ez, mint korábban. Az üzleti gyakorlatoknak olyan értékeket kell tükrözniük, amelyek a fogyasztók értékeivel is egybeesnek. A vállalkozásoknak átláthatóan kell az ellátási lánc minden szakaszában felügyelni azt, hogy hogyan kerülnek a dolgozókat gyárakba, illetve standardekre van szükség, amelyeket megkövetelnek a gyár tulajdonosoktól. Tehát a férjemmel együtt egy olyan keretet hoztunk létre, a szabadság pecsétjét, a Freedom Seal-t, ami ezzel az ügyjel foglalkozik világszerte. Tehát mi a az ellátási lánc átláthatóságáért küzdünk. Mi egy alapvető változást támogatunk a munkahelyi sztenderdekben, és egy olyan világot szeretnénk elérni, ahol nem használnak gyermek rabszolgákat arra, hogy profitot termeljenek. Tehát ez egy olyan címke, amelyel a terméken lehet tudatni, hogy a cég proaktívan dolgozik ezen a kérdésen. Tehát ez nem egy jóváhagyás, ez egy bátor kinyilatkoztatás, amely révén azt mondjuk ki, hogy a vállalkozások, a kormányok, a tagállamok elkötelezettek a gyermekmunka és a rabszolgaság visszaszorítására. Azok a rendszerek, amelyek jelenleg a textiliparban működnek, azok hatalmas struktúrák, és ez volt az egyik oka annak, hogy ezt a Freedom Seal-t létrehoztuk. Tehát, hölgyeim és uraim, az, hogy gyermekeket áruként használjunk, az erkölcsileg helytelen, és ezt meg kell szüntetni. De szükségem van az önök segítségére, és itt az ideje, hogy cselekedjünk. Tehát ez egy hatalmas és nagyon összetett terület, de ez nem lehet az ürügy arra, hogy ne tegyünk valamit. És ez az egész munka egy hosszú folyamat lesz. Tehát ma a Freedom Seal egy mozgalmat jelez, elkötelezett és koncentrált tevékenységet, amelyben minden egyén és minden vállalkozás részt vesz készen arra, hogy a piacon ne áldozatok legyenek a dolgozók, hanem a vállalkozások megfelelő magatartást tanúsítsanak. Tehát mi az üzenetem ennek a bizottságnak? Létrehoztunk egy globális fenntartatósági hálózatot. Ez talán az első olyan szervezet, amely ezzel a témával foglalkozik, de számos más hasonló szervezet is van. Itt vezetők vannak, média és kormányzati vezetők, illetve túlélők is részt vesznek ebben. És ez a hálózat már megkezdte a munkáját, de támogatásra van szükségünk. Hogyan tevékenykedünk? képesnek kell lennünk arra, hogy előre lépjünk, hogy tovább haladjunk. És ezért kérem önöket áldozatként, túlélőként, emberként és vezetőként, hogy használják fel a hatáskörüket arra, hogy tegyenek valamit, és ismerjék el azokat a vállalatokat, amelyek tesznek valamit. Tehát arra kérjük ezt a szakbizottságot, arra kérem a döntéshozókat és az Európai Uniót, a vállalatokat és a pénzintézeteket, hogy évente nyújtsanak be egy nyilatkozatot arról, hogy a termékeik, beruházásaik és tevékenységük mentes az emberkereskedelemtől és nagyon súlyos büntetést kell kirónni azokra a vállalatokra, amelyek ezeket a szabályokat nem tartják be, és ezeket a beszedett összegeket arra, azokra a szervezetekre kell fordítani, amelyek az emberkereskedelem ellen cselekszenek. Hallottunk a toborzási díjakról, erről is nagyon sokat lehetett már hallani, arra is kérem a parlament szakbizottságát, hogy vizsgálja meg ezt is. És talán segíthet ennek a szakbizottságnak, hogy mi készítettünk egy jelentést a modernkori rabszolgaság megszüntetése. Ezt az ENSZ közgyűlésén New Yorkban mutattam be, és ez, ez is elérhető. Tehát összefoglalva, azt szeretném, ha ma azokra gondolnának, akiket elhallgattattak, rabszolgasorba taszítottak és elfelejtettek. Ma úgy döntünk, hogy cselekszünk. Ha a jövőben nézek, azt látom, hogy a jelenkori rabszolgaság véget ér. Egy olyan nap jön el, amikor a gyermekeket nem kényszerítik munkára, amikor a férfiakat és nőket nem hallgathatják el. Tehát arra kérem önöket, hogy köteleződjenek el egyénileg és a szakbizottság nevében is, hogy hozzunk létre egy olyan világot, amiről tudjuk, hogy lehetséges, ahol mindenkinek van joga az emberi méltósághoz. Ma azt kérem önöktől, hogy fontolják meg az olyan jogszabályok elfogadását, amelyek megszüntetik a kényszer munkát az ellátási láncokban a minden nap használt termékek esetében. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Hongasszony. Külön köszönjük, hogy elmondta az élettörténetét is, ez egy fontos hozzájárulás ehhez a vitához. Szeretném megkérdezni a jelenlévő képviselőket, hogy van-e e, észrevételük, kérdésük. Barbara, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindannyiuknak a beszámolókat, a nagyon konkrét ajánlásokat. Nagyon nehéz végighallgatni mindezt, az ilyen embertelen gyakorlatokat, és különösen a videón láttuk, illetve hallottuk, hogy mi Európában nem vagyunk elég következetesek a tekintetben, hogy Libiában felszámoljuk ezeket a táborokat, és a szakpolitikák is gyakorlatilag ezt lehetővé teszik. Például a libiai parti őrséggel való együttműködéssel lehetne ezt a helyzetet megszüntetni. Az összes üzenet nagyon erőteljes volt, különösen hallottunk egy olyan beszámolót is, amit egy kifejezett rabszolgaság áldozata mondott el. Köszönjük ezeket a beszámolókat. Ami az ajánlásokat illeti mindegyikre nem tudok most reagálni, néhányat szeretnék csak kiragadni. Az Európai Parlamentben a hamarosan a ciklusunk végéhez érünk, és hamarosan majd egy munkacsoportot fogunk létrehozni, megvizsgálandó, hogy a következő ciklusban mit lehet tenni. Sokan elmondták, hogy a jogszabályok hiányosak, illetve nincs egyértelmű megállapodás vagy egyezmény, úgyhogy néhány konkrét kérdést majd meg kell vizsgálnunk, és ezeket alaposabban körüljárni a következő ciklusban. Scarpa asszonyhoz lenne egy kérdésem. az emberkereskedelemmel kapcsolatosan egy jelentést készítettem el, és különös tekintettel a külkapcsolatainkra. Ez a jelentés néhány évvel ezelőtt készült, és már akkor beleütköztünk abba a problémába, hogy nincs egyértelmű definíció. Az ENSZ külön megbizotja, a rabszolgaság jelenkori formájával foglalkozó megbizotja is foglalkozott ezzel. Az UNESCO-nak van egy ezzel kapcsolatos projektje az emberkereskedelem útvonalainak feltárására. A kérdés az, hogy milyen információk alapján lehet számszerűsíteni ezt a jelenséget. Marrakesben a migráció globális vonatkozásaival foglalkoztak. Igazából azt kérdezném, hogy ön szerint az ENSZ különböző szervezeteiben folyó vita várhatóan egy megfelelő definíciót fog eredményezni, vagy esetleg egy új megállapodás, szerződés születhet, amely a rabszolgasság jelenkori, jelenkori formáival foglalkozna, illetve az egyéb szélsőséges kizsákmányolás formáival. Tehát ezekre várnék választ. Mindannyiukhoz nincsenek kérdéseim, de Rames Natán úrtól kérdezném, a kaszt rendszeren alapuló diszkriminációval kapcsolatosan, különösen Dalit közösségben, az Európai Parlamentben mi folyamatosan kapunk ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Az európai civil szervezetek nagyon jó lobby munkát, lobby tevékenységet folytatnak. Az elmúlt években az aktivisták már ismertették az indiai helyzetet, és arra törekedtek, hogy a dalitokat megsegítsék abban, hogy önmaguk is megszabaduljanak ettől a mélyen gyökerező jelenségtől. Azt hallottuk, hogy aláírásokat gyűjtenek, ahol nyilatkozatot adnak az aláírók, hogy soha többet nem fognak latrinákat takarítani. A kérdésem a következő. Ez a kampány mennyire volt sikeres? mennyire tudták bevonni az embereket, és hogy a többség nem fogadja -e el, hogy őket alacsonyabb rendűként kezelik. Yes, I think um, we will have a we have a documentation of Ezeket a nyilatkozatokat dokumentálták, ezek rendelkezésünkre állnak. Még egy kérdést miután a jelentésen dolgoztam, az emberkereskedelme kapcsolatos jelentésben a kül kapcsolatokat, a kül kapcsolati helyzetet is megvizsgáltuk, ha bár ez a külügyi szakbizottság illetékessége. De ha megnézzük az Európai Unión belüli emberkereskedelmet, úgy tűnik, hogy itt különböző vélemények vannak, és nem tudom, hogy mennyire hasznos kriminalizálni az emberkereskedelem áldozatai, például az új rendelet az emberkereskedelemmel kapcsolatosan meglehetősen komoly követelményeket támaszt. Nem tudom, hogy ez mennyire reális, mi az önök tapasztalata. A jelentésben azt is kimondtuk, hogy végül is eh, ki számára jelentkeznek óriási hasznok ebből az emberkereskedelemből. Pénzügyi vizsgálatokat is eh, megkövetelünk, és általában eh, a rendőri szervektől, más szervezetektől azt a választ kapjuk, hogy az ilyen vizsgálatok nagyon időigényesek, és az eredmény kérdéses. A pénzmosás, a korrupció is kapcsolódik mindehhez. Nem tudom, hogy önök tudnának-e bevált gyakorlatokról beszámolni az ilyen jelenségek leküzdése érdekében. Köszönöm. Kán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy megpróbáltatás volt végighallgatni az önök vallomásait, különösen Rani hangasszonyt, amikor a személyes történetét mondtál. Nagyon súlyos probléma ez, és az emberek gyakran nem is értik a valóságot, és hogy ennek milyen vonatkozásai lehetnek. Én szeretném, hogyha ebben az albizottságban ez napirenden maradna, és továbbra is nyomást tudnánk gyakorolni a e téren. Barbara Lockbiller képviselőtársam is említette, hogy a téma nem csak a világban, a külvilágban, hanem az Európai Unióban is aktuális kelet-európai munkásokat az én választókerületemben is rabszolgaságban tartanak. pedig a mi házunk az emberi jogokat hivatott védeni, és az Európai Unió is. A nemzetközi jogban megfelelően definiálni kell ezt a területet. A mi Európai Uniónk példát kell, hogy mutasson. 2015 óta az én országomban, Belgiumban már van rabszolgaság ellenes jogszabály. Tavaly szeptemberben egy állásfoglalást fogadott el a parlament a az üzleti szabályozások harmonizálásáról és a cégek megfelelő magatartásáról. 40 millió rabszolga él a világban egyes beszések szerint, ez egy nagyobb ország lakossága. Nagyon komoly ez a dokumentum, és szeretnék gondoskodni róla, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon. Parlamenti képviselők el fogjuk végezni a munkánkat, civil szervezetek is segítsenek abban, hogy nyomást gyakorolhassunk. Nagyon érzékletesen beszámoltak a problémáról a mai panel tagjai. a kérdés. Tudjuk, hogy sokan áldozatul esnek a rabszolgaságnak, de van-e valami jobb eszköz az áldozatvédelmen kívül? Um, a társadalomba való beintegrálásukhoz milyen segítségre van szükségük, orvosi, pszichológiai, az EU részéről mit tehetünk, külügyi szolgálatunk mit tehet pénzügyi téren, mi lenne a segítségnyújtás legjobb módja. A dél-ázsiai országokról is szeretnék pár szóban szólni, és a különböző munkafelvételi kötelmekről, és illegális díjakról. A migráns munkavállalókat kihasználják a világ sok részén. Hogyan lépjen fel az Európai Unió a dél-kelet-ázsiai vagy dél-ázsiai országok vonatkozásában Páncér úr, az elnökünk mindig nagyon aktív a partnerségben, hogyan tudnánk felszólalni annak érdekében, hogy a migráns munkavállalók jogai központi témaként szerepeljenek. Van nekünk is elképzelésünk, de önök szerint mi lenne a megfelelő eh, eljárás? Nagyon meghatódtak eh, azok a beszámolók, amiket hallottam és az öntörténete eh, sokunkban tovább él. Nagyon nehéz útat járt ön meg a férjével együtt. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez ne ismétlődjön meg másokkal. Látjuk, hogy nagyon sürgős, hogy fellépjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most ö, megadnám a szót a külügyi szolgálatnak, Ingrid Tornes asszony fog szólni a nevükben. Tessék! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a, azoknak is, akik eljöttek és elmondták a prezentációjukat. Nagyon örülök ennek a politikai briefingnek és a prezentációknak is. Nem fogok most belemenni a fogalmi vita részleteibe, inkább a tartalomra koncentrálnék azt értően, hogy mit teszünk mostanában, és egy kicsit belemegyek abba is, hogy mit tehetünk az ajánlásokkal kapcsolatban. Tehát egy kicsit a jövőbe is beletekintünk. Ez egy olyan téma, ami nagyon magas, nagyon előkelője szerepel az Európai Unió napi rendjén, az együttműködés, az emberi jogi eh, párbeszéd, a eh, kereskedelem is foglalkozik ezzel. Eh, én a külügyi szolgálat emberi jogi osztályán dolgozom, tehát nem tudok minden kérdésre válaszolni. Ami a gyermekmunkát illeti, a világszerte becslések azt mutatják, hogy 152 millió gyermek esik áldozatául a gyermekmunkának, és bár már elhangzott a 8,7 milliós számhoz, még egyáltalán nem vagyunk közel. Ezzel együtt várjuk a Buenos Aires-i konferenciát, ami a gyermekmunka eltörléséről fog majd szólni, és az unió oldaláról is vállalásokat teszünk. Ez egy többdimenziós és több érdeket felett magában foglaló folyamatos munka különösen a gyermekmunka és az ellátási láncok, a ruhák, az ásványok és a halászat az érintett területek. Természetesen továbbra is dolgozni fogunk ezen a témán, és az áldozatokra is koncentrálunk majd, ez is elhangzott már korábban. A kényszermunkával kapcsolatban pedig szeretném kiemelni azt a munkát, amit az Unió jelenleg is végez a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszer protokolljának a ratifikálását is ösztönözzük. Ez egy olyan dokumentum, ami a mi külügyi tevékenységünket is befolyásolja. És ezt láthatjuk például a kereskedelmi megállapodásokban, amikor egy preferenciális megállapodás mögött van egy plusz, akkor ez a kényszermunkára vonatkozik. A vállalkozások szerepe itt nagyon fontos. Az Európai Unió erőteljesen támogatja az ENSZ irányelveit az emberi jogokkal kapcsolatban, és nagyon komolyan vesszük azt, hogy ezeket az ajánlásokat betartsuk. Az egyes visszaéléseket, amelyekről ma is hallhattunk, ezzel a módszerrel meg lehet előzni. És szeretném még kiemelni azt is, hogy az Emberjog és Demokráciai Cselekvési Terv 2019-ben fog zárulni jövőre, és azt gondolom, hogy az ajánlások, amiket ma hallhattunk, nagyon hasznos alapként szolgálnak majd, és a, ez a cselekvési terv már tartalmazza az emberkereskedelem, eh, gyermekmunka és eh, munkavállalói jogok eh, kérdését, de azt hiszem, hogy ezt a témát tovább kellene kidolgozni, és látom azt is, hogy itt lehetne kapcsolódni a gazdasági és szociális jogok szélesebb köréhez. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A DEFCO képviselő következik. Very, uh, I'm very pleased to... Köszönöm szépen, uh, úr, és uh, nagy örömömre szolgál, hogy ma itt uh, meghallgathattam uh, ezeket a nagyon megrázó történeteket. Én az Európai Bizottság nemzetközi együttműködés és fejlesztési részlegét képviselem a méltányos munkavállalás részlegen dolgozom. A méltányos munkavállalás, illetve az ezzel kapcsolatos standardokat igyekszünk érvényesíteni minden ágazatban. Néhány példára szeretnék rávilágítani, ahol tevékenységet folytatunk. Így például sikeresen megvalósítottunk a méltányos munkavállalás feltételeit Tájföldön, a halászatban, ahol rengeteg migránst foglalkoztattak, zsákmányoltak ki. És a civil szervezetekkel vizsgálatokat folytattunk, a jogszabály is javult, és nagyon jó eredményeket tudtunk elkönyvelni. A következő projektünk, és itt most megragadnám az alkalmat, hogy bejelentsem. November 20-án Brüsszelben indítjuk ezt útjára, amely a gyermekmunka és a kényszermunka megakadályozására irányul a textil és ruházati iparban három országban. Burkina ban és Maliban a gyapottermelés az az ágazat, ahol nagy, a legnagyobb mértékben élnek vissza a gyermekmunkával, kényszermunkával, Pakisztánban pedig szintén van gyapottermelés, ami szorosan kapcsolódik a ruházati iparhoz. Ezek az országok a, nem csak belföldre termelnek, hanem a globális ellátási láncokban is részt vesznek. Itt ezekben az ágazatokban a fokozottabb átláthatóságra törekszünk, és ezzel párhuzamosan pályázatokat is várunk. A folyamat most ért véget. Ennek a célja, hogy a civil szervezeteket, de más szervezeteket, akár munkaadói vagy szakszervezeteket is segítsünk vagy a helyi gyártókat, helyi vállalatokat Dél-Ázsiában, illetve másutt a világon, abban, hogy jobb munkakörülményeket tudjanak teremteni, illetve szeretnénk a fogyasztók figyelmét is felkelteni, különös tekintettel az európai fogyasztókra, hogy meg tudják állapítani, a leg, úgymond legjobb márkákat, és hogy figyelembe vegyék ezeket a szempontokat a vásárlásaiknál. A, az év vége felé fogjuk majd a díjakat odaítélni egy rendezvény keretében. Ami az ásványi kincseket illeti, egy projektet fogunk útjára indítani ezen a területen, a nagy tavak térségében, wolfram, az ólom és más fém vagy ércek kitermelésével kapcsolatosan ezeket elsősorban az okostelefonok előállításánál használják fel, és itt is jellemző a kényszermunka, illetve a gyermekmunka. Itt integrált megközelítése van szükség, és szeretnénk valamilyen jogorvoslatot biztosítani az áldozatok számára, illetve preventív intézkedéseket is tervezünk, alternatívákat kínálunk munkahelyteremtés területén különös tekintettel a fiatalokra, a kizsákmányolt fiatalokra. Ez egy példa csak a tevékenységünkre, de általánosságban az ellátási láncolat egészében a magánszektorral is szorosan együtt kívánunk működni, és a bizottság más intézkedéseket is megvalósít, például a külső beruházási tervek kapcsán. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és Most pedig megadnám a szót a rövid válaszokra. Skalpa professzor asszony ön is beszélt róla, hogy milyen vita övezi a modernkori rabszolgaság, illetve a rabszolgaság jelenkori formái két definíció közötti zavarokat. a kitermelőiparban, gyártóiparban, halászatban súlyos emberi jogsértések eh, történnek. Az Európai Unióba importált termékek eh, minősítése eh, jó eszköz lenne ön szerint a rabszolgaság jelenkori formái elleni küzdelemben? illetve a CNN videójában szereplő migrációs jelenségre is kérem, hogy reagáljon. Tessék! Köszönöm szépen a szakbizottságnak a kérdéseket, és az elnöknek is a kiegészítéseket, ami a rabszolgasság fogalmáról szóló vitát illeti. Hát ez a fogalom nagyon bonyolult. Ugye vannak a szociológusok, szakértők, illetve a terepen dolgozó civil szervezetek különböző kifejezéseket használnak, és aztán vannak a jogi meghatározások, a 1926-os, illetve 56-os ENSZ meghatározás, ezek hasonló jelenségekre eh, vonatkoznak, a nőket, gyerekeket érintő jelenségeket később határozták meg, de ö, semmilyen ö, definíció ö, nem teljes körű a 26-os rabszolgaság elleni egyezményben szerepel, hogy a tulajdonjog eh, alapján kell megítélni, hogy valaki rabszolgája. Hogyha tárgynak, tulajdonnak tekintik, akkor az attól függően, hogy ezeket a kereteket hogyan interpretáljuk, biztos vagyok benne, hogy a jogászok között is nagy a vita ezzel kapcsolatban, akkor lehet szűk vagy széles körű definíciót adni. Eh, a szakértők eddig csak a 26-os definícióval foglalkoztak, de ez egy elavult szerződés. A kutatók vitát folytatnak arról, hogy a nemzetközi jog tulajdonképpen már szabályá vált-e. Hogy a világ legtöbb országa hasonlóan ítélje meg a szokásjogot. Vagyis, hogy etikai, morális kötelességet éreznek-e az államok, amit be kell tartaniuk egy ilyen teljes körű elemzést el kellene végezni a közeljövőben. Ennek alapján mondhatjuk meg, hogy az államok továbbra is a hagyományos 1926-os eredetű definíciót veszik alapul, vagy pedig ezt szélesebb körűen ö, ö, értelmezik már, hiszen egy csomó új gyakorlat jelent meg, attól függetlenül, hogy azok nem feltétlenül felelnek meg konkrétan a 26-os rabszolgaság definíciónak. Erről még vitát kell folytatni az ENSZ keretek nem véletlen, hogy a jelenkori rabszolgaság munkacsoport munkájának vége után két jelentéstevőt is kinevezett az ENSZ, két külön alterülettel foglalkoznak ők. Ez is problémás bizonyos gyakorlatokat emberkereskedelemnek, másokat rabszolgaság ellenköri formájának, vagy kényszermunkának lehet címkézni. A probléma az, hogy lehet, hogy ugyanarról beszélünk különböző fogalmakkal, különböző címkék alatt, vagy lehet, hogy különböző dolgokról beszélünk, és ugyanabba a kosárba tesszük őket szerintem az lenne a kívánatos, hogy a tárgyaló asztalnál az országok megállapodásra jussanak nagyon átpolitizálták ezeket a témákat. Az emberkereskedelemről tíz évvel ezelőtt írtam egy könyvet, és úgy gondolom, hogy a az államok ezt a fogalmat tulajdonképpen a legtöbb kizsákmányoló gyakorlatra alkalmazhatnák a világban az elmúlt tíz évben a nemi kizsákmányolásra például ezt használják az államok jellemzően. Hogyha tulajdonképpen ezt megnyitjuk, ez egyfajta Pandora szelencéje a prostitúció, illetve a prostitúcióra kényszerítés területén nagyon, sopa, nagyon sok a nézeteltérés az államok között a nemi kizsákmányolás céljára való emberkereskedelem egy meghatározott definíció. Ugye a beleegyezés fogalma és ide tartozik, hogy a beleegyezést egyáltalán figyelembe kell-e venni a munkára kényszerítés, az emberkereskedelem, különböző keretek nem feltétlenül felelnek meg egymásnak. A rabszolgasság esetében um, beleegyezés közömbös. Ez a vita nagyon bonyolultá teszi a definíció készítést az emberkereskedelem kereteibe csomó jelenséget belevettek, és ez problémásra teszi a dolgokat. Egy másik probléma a munkavilágszervezettel van, említettük az új jegyzőkönyvet, az emberkereskedelem a munkára kényszerítés része, holott időnként pont fordítva valósul ez meg az ember kereskedelemnek a része, a kényszermunka, a munkára kényszerítés, a nemi kizsákmányolás és a kereskedelem része sokszor. a munkára kényszerítésről sokszor egészen más fogalmakat használnak. egyfajta munkaügyi kizsákmányolásként beszélhetünk róla, de mit jelent az, hogy munkaügyi, és mit jelent az, hogy ez a foglalkoztatás egy formája. Nagyon sok az elméleti probléma, sajnos ezek kihatnak a gyakorlati fellépésre, az új szerződésről sajnos még nem folyik vita, én vagyok az első, aki ilyen szerződést követel a nemzetközi szervezetek a saját területükön próbálnak tovább lépni az illó, a mm, kényszermunka terén, az ENSZ, az emberkereskedelem terén, és ez is korlátozó vannak ezek az elavult 26-os, 56-os egyezmények, és a két külön mm, mm, raportőr ezek alapján ér el. A biztonsági tanács napirendjén pedig mindig a biztonsági szempont is szerepel, tehát egyedi szankciókat fogadtak el, a rabszolga árverések szervezőivel szemben. Az emberkereskedelmi keret is az interpretációtól függ. Ha megnézzük a definíciót, akkor azt látjuk, hogy a kizsákmányolás céljára történik az adásvétele az embereknek. Maga a rabszolga piacon történő árverés, hogyha egy állam szűken értelmezi, lehet, hogy nem is sorolható ide. Tehát valószínűleg széles körűbb definíciót kellene adni az emberkereskedelemnek is. A rabszolga árverések ide sorolhatók lennének, de mégis problémás az emberkereskedelem meghatározása és ez elvezet egy másik témához, a bonyolultság témájához. Van egy emberi jogi, egy nemi egyenjogúsági, gyermekjogi, munkaügyi, migrációs ügyi, aztán az erőszakkal kapcsolatos szempont, nemzetközi büntető jog is felvetődik a biztonsági tanácsban ott volt a büntetőbíróság vezetője is. Hogyha hogyha széles körű és gyakran ismétlődik, akkor nemzetközi bűncselekménynek számíthat a rabszolga adásvétel. Ugye az ember csempészek, a bűnszervezetek egyre inkább biztonsági kockázatnak minősülnek. Kereskedelmi kérdés, egészségügyi kérdés. Ugye a az emberkereskedelemnél, a rabszolgasságnál a szervkereskedelem is felvetődik. Mégis keveset foglalkozunk vele. Vertikális és horizontális jelenségek vannak. például államok is szerveznek kényszermunkát Kínában, börtönökben, Üzbegisztánban, a konfekcióiparban, a gyapottermelésben, termelésben, az állam kötelezi az embereket, kényszeríti munkára. Ez a vertikális, horizontális pedig a gazdák, a különböző csempészszervezetek, bűnszervezetek területe. Az ENSZ migrációs Global Compactja nem lesz szerződés, csak soft law. Az ENSZ-nek vannak iránymutatásai a megfelelő üzleti fellépésről is de multinacionális cégek emberi jogi viselkedésére vonatkozna, ami jó, helyes lépés. A minősítés, tanúsítás, a termékek, árucikkek címkézése, hogy ember, hogy gyermekmunkát nem használtak fel, rabszolgamunkát nem használtak fel. Helyes, csak hogyan lehet monitorozni ezt. Nyugat-Afrikában a kókuszültetvényeknél volt ilyen kísérlet. Mennyire hatékony ez? amikor újságírók mentek a helyszínre, kiderült, hogy nem mindig tartják be a szabályokat. Tehát legyen akkor egyértelmű, hogy ki monitorozza ezeket a tanúsításokat, és hogy ők teljesen megbízható rendszert működtetnek el csak így mondható meg végeredményben, hogy szó van-e rabszolgasságról, emberkereskedelemről. A fogyasztók szerepe nagyon fontos, fontos, hogy a megfelelő üzenetet adjuk tovább. Nem az a jó, hogyha bolykottálják az árucikeket a 90-es években a Nike-nál, a focilabdák, kapcsán kialakult egy bolykott mozgalom, de ez nagyon helytelen. Uh, mert mi történik, ilyenkor megvonják a helyi családoktól a munkavégzés lehetőségét a nagy cégek, és a legkiszolgáltatottabb emberek esnek el a megélhetésüktől. Nem <clears throat> őket, hanem a nagyokat kellene megcélozni. A fogyasztói bolykott esetén a cégek kicsit megváltoztatják a magatartásukat, máshol gyártatnak, és ettől nem változik meg eh, a rendszer. Elnézést, hogy eh, ilyen sokáig beszéltem. Köszönöm szépen. a migrációs főigazgatóság képviselője szól most eh, néhány percben, kérem. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Én az EU emberkereskedelem elleni koordinátorának nevében szólok hozzá. Köszönöm mindenkinek, aki prezentációt tartott, és köszönöm Scarpa professzor asszonynak a briefinget. Két rövid hozzászólásom van ahhoz, amit ma hallhattunk. fontos, hogy az alapkérdéssel foglalkozzunk. Miért fontos megérteni azt, hogy különböző jelenségek léteznek, amelyeket különböző jogi eszközökkel kezelünk egy esernyő alatt. Természetesen más-más jogi kötelezettségek léteznek, és nincs mindig egy mindenki számára megfelelő megközelítés. Például azt várnánk, hogy az állam által szponzorált munkát máshogy kezelünk, mint egy szervezett bűnöző csoportot, amely emberkereskedelemmel is foglalkozik. Ez nem csak egy nyelvészeti kérdés, ez egyértelműen látható abban, hogy egy ügyész ezt hogyan kezeli állami szinten, és hogy hogyan segítünk az áldozatoknak. Az ajánlatok, ajánlások egy új szerződésre vonatkozóan e, ezek a kérdések még vizsgálatra szorulnak. Egy dolog azt mondani, hogy más e, szintek e, léteznek, nehezen alkalmazhatóak a definíciók, és más dolog egy új szerződést javasolni, és ezzel eltörölnénk mindent, amit eddig elértünk. És itt most szeretném elmondani, hogy az Európai Unió globálisan együttműködött a partnereivel, több oldalú folyamatok keretében, hogy a jogi eszközök megjelenését támogassuk, nem csak nemzeti, hanem globális munkavállalói sztenderdek és emberi jogok védelme is szerepelt ezekben. Az Európai Unió nem csak az emberkereskedelem ellen lépett fel, hanem a 2014-es kényszermunka protokollt is támogattuk. Ezek az intézkedések még meglehetősen fiatalok. Az emberkereskedelem elleni protokoll csak 2005-ben lépett hatályba, és ez nagyon sokat elmond. Fontos a megfelelő alkalmazás, ugyanis ez tudja megváltoztatni az emberek életét. Átfogó megközelítéssel kell az emberkereskedelem ellen fellépni. Egy kettős megközelítés kell, nem csak a kiszolgáltatott embereket kell megvédeni, hanem gondoskodni kell arról is, hogy akik kihasználják ezeket az embereket, azokat az igazságszolgáltatás elé idézzük. Az ENSZ szerint egy ország bruttó helyi terméke összeköthető azzal, hogy a távoli országokból származó emberek milyen esélye válnak ott áldozattá. Tehát a gazdag nyugati országok lakói készek arra, hogy kihasználják a szegényebb országokból érkezőket. Az emberkereskedelem továbbra is egy kereslet alapú bűncselekmény. Az áldozatok nem azért esnek áldozatul, mert kiszolgáltatottak, van itt egy rejtett elem, azok, akik kihasználják ezeket a kiszolgáltatott embereket, és nyerészkednek rajtuk. 2014 és 2017 között az Európai Unió 8,73 század milliárd eurót fordított erre a célra. Mi vagyunk a legnagyobb fejlesztési donorok a világon, és 2017-ben több mint 75 milliárd eurót költöttünk fejlesztési támogatásra. A 2013-as agenda keretében nem csak egy, hanem három emberkereskedelmmel kapcsolatos cél is szerepel. Ezért fontos, hogy a megközelítésünk átfogó legyen. Nem fogom elismételni azt, amit a devkobeli kolléga említett, de az Európai Unió az ellátási láncért már sokat tett, például a ruházati szektorért. De szeretném megosztani önökkel azt a tényt, hogy mi együttműködünk nemzetközi partnerekkel, hogy ezt a problémát megoldjuk, és ennek erőteljes nemi dimenziója is van. Az ENSZ közgyűlése keretében elindítottuk a második fázisát a Spotlight kezdeményezésnek, ez a nők elleni erőszakról szól, és van benne egy erős emberkereskedelmi dimenzió is, különösen az ázsiai régióban itt a migráns munkavállalók fele nő. És egy befogadóbb és fenntarthatóbb fejlődés keretében fontos, hogy a nők a gazdasági és társadalmi helyzetük miatt inkább kiszolgáltatottak a kényszermunkának, mint a férfiak. Az emberkereskedelem kapcsán meg kell szüntetni azt a kulturális büntetlenséget, ami számos esetben még mindig megvan. Nagyobb elszámoltathatóságot van szükség, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Nátán urat kérném, hogy válaszoljon Lohbiller asszony kérdéseire. Thank you, chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Európai Parlament képviselőinek a válaszokat, hogy reagáltak azokra a kérdésekre, amelyeket a prezentációnkban megemlítettünk. Szeretnék néhány dologra reagálni. Először is el fogom olvasni ezeket a szakpolitikai dokumentumokat, és nagyra értékeljük hogy az Európai Parlament már foglalkozott ezzel a témával, ami főleg a dél-kelet-ázsiai országokat sújtja. És különösen a dalit nők helyzetével kapcsolatban hallottam arról, hogy nagyon sok kampány volt már eddig is az emberi méltóság érdekében. És láthattunk nagyon sok pozitív eredményt az új generációk, ahogy felnőnek, szeretnék eltörölni ezeket a hagyományos gyakorlatokat, és ők most egyetemre járnak, és így terjeszteni is tudják ezt. Az indiai kormány is intézkedéseket hozott, és egy nemzeti bizottságot is létrehoztak a kérdés rendezésére. A probléma ugyanakkor még mindig az, hogy a kasztrendszer és a kaszt alapú diszkrimináció még mindig nyilvánvalóan létezik, és a dalitokat úgy kezelik, mint másodrendű állampolgárokat, és arra kényszerítik őket, hogy alantas munkát végezzenek. mi nem vagyunk alacsonyabb rendűek, küzdeni akartunk a méltóságunkért. A kényszermunka keretében rabszolgái adalitok az uralkodó osztályoknak. Tehát jelenleg is ez a helyzet. Az indiai kormánynak sokkal több intézkedést kell még hoznia annak érdekében, hogy a dalit közösség emberi méltóságát és jogait biztosítani tudja. A rabszolgamunka és a gyermekmunka eltörléséért még sokkal többet tehetne az állam és a vállalatok is, amelyek ezen a, ezeken a területeken működnek. A kasztoknak azért van nagy szerepük, mert a kaszrendszer miatt kell az alacsonyabb kasztoknak még mindig alantas munkát végezni. És ez nagyon sok iparágban is megjelenik, különösen a ruházati iparban. Különösen a lányokat adják el tamil tartományokba, még az ország északi részéről is. Megfelelő utánkövetésre van szükség, és tisztességes fizetéseket kell adni a dolgozóknak. Ami pedig a nemzeti kampányt illeti a dalitok érdekében, mi készen állunk arra, hogy kapcsolatba lépjünk a kormányjal és a parlamenttel. Ugyanakkor szeretném az Európai Parlament Emberi Jogi Szakbizottságát is megkérni arra, hogy egy tényfeltáró látogatást tegyenek Indiába, hogy közvetlenül láthassák a helyzetet, mert akkor majd jobban megértik. És a következő parlamenti ciklusban azt hallottuk, hogy egy csoport foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, és az Európai Parlament támogatására is szükségünk van. Köszönöm szépen. Grazie, grazie lei. Signora Köszönöm szépen. Asszonyom, öné a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék válaszolni néhány kérdésre, az első kérdés, amikor én a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni koalícióhoz csatlakoztam, Trumpson Reuter, az Europol tagja ennek a koalíciónak, a G7, G7-ek és a G20-akkal vesszük fel a kapcsolatot, és majd erre vonatkozóan további információkat fogunk feltenni, hogy a kormányok mit tehetnek a pénzügyi bűncselekményekkel szemben. A képviselő úrnak is köszönöm a kérdéseit. Hogyan támogassuk az áldozatokat? milyen megoldásokat találjunk. Én egyébként egy non-profit szervezetet is irányítok, a Trobli alapítványt, egy globális túlélői hálózatot is fenntartunk, rendszeresen találkozunk velük, illetve igyekszünk a kormányoknak is segítséget nyújtani, akár szakpolitika területén, vagy figyelemfelkeltéssel. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan további ajánlásokat fogunk majd megfogalmazni. Azt hiszem, hogy a probléma az, hogy sokunk nem megfelelő képzettséggel rendelkezik. Amikor engem fogva tartottak, akkor a fogvatartóimat egyáltalán nem érdekelte, hogy a jövőben mi lesz. Ők csak az adott pillanatra fókuszáltak, és pénzt akartak keresni. Ahogy ezek a gyermekek felnőnek, számos problémát kell megoldani, például a társadalom való visszailleszkedésüket, munkahely találást, munkahelyek keresésében is kell segíteni őket, megfelelő lakhelyet kell biztosítani számukra, és meg kell találni azokat a vállalatokat, amelyek kizsákmányolják az ilyen munkaerőt. Elhangzott egy kérdés az a láthatósággal, az ellátási lánc átláthatóságával kapcsolatosan. Itt egy figyelemfelkeltő kampányt folytatunk a fogyasztók felé, és rájuk bízzuk, hogy azt kezdenek a pénzükkel, amit akarnak, ők döntik el, hogy milyen árut vásárolnak. A kereskedelemben szerintem a legfontosabb, hogy felkeltsük a fogyasztók figyelmét hát ez egy konkrét megoldás lehet. És elnök úr azt kérdezte, hogy az emberi jogokat mi hogyan érvényesítjük. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mit tehetünk ezen a területen, hogyan tudjuk az korábbi áldozatok emberi jogait megvédeni, ami pedig a tanúsításokat illeti. Itt komoly lehetőségek kínálkoznak, kihívások is vannak természetesen, arra kell törekedni, de meglehetősen nehéz, hogy százszázalékosan rabszolgamunka mentes termékek kerüljenek a piacra. Én azt javasolnám, hogy azzal kéne kezdeni, hogy a vállalatokat, amelyek megfelelő gyakorlatot folytatnak, valamilyen módon jutalmazzuk, vagy elismerjük, és ezáltal az átláthatóság is javulhat, illetve rábírhatjuk a vállalatokat, hogy ők is tegyenek meg bizonyos lépéseket. Hogyan tudjuk mindezt figyelemmel kísérni, monitorozni? Azt hiszem, hogy globális szinten ez meglehetősen kihívás. Itt van egy szoftvertechnológia, ami a monitoring rendszer részét képezi, a keresőmotor révén meg lehet találni azokat a vállalatokat, amelyekkel együtt tudunk működni, tehát ehhez bizonyos technológiai szoftverre szükség van. Auditorokat is alkalmaznunk kell a helyszínen, de természetesen őket fel kell készíteni. Minden esetre meg vagyok győződve, hogy a harmadik fél általi tanúsítványok irányába kell ez, elmozdulni. Lehet, hogy ez nem tökéletes, de mindenféleképpen én ezt szorgalmaznám, hogy az EU, illetve ez a bizottság is ebbe az irányba mozduljon el, és e, e felé törekedjen. Grazie, grazie. Köszönöm. Ennek a fontos vitának a lezárásaként néhány rövid észrevételt hadd tegyek. Hadd mondjam el nagy őszinteséggel, hogy elég sötét időket élünk, ahol az önzés erősebb, mint a szolidaritás. És az emberi jogokat fárasztónak, unalmasnak tekintik sokan. három érzelem között oszlik meg a világ. A remény, egyes emberek abban bíznak, hogy a remény felülemelkedik, ugyanakkor van a harag. Sokak kirekesztődtek a modernségből, és a félelem a harmadik érzelem, hogy kudarcot vallunk, vesztünk, elveszünk. Európa nagy részt a félelem kontinensévé vált, a migráció, az iszlám, a terrorizmus, tolvaló félelem antropológiailag is megváltoztatja az embereket, és nagyon rossz következményei vannak politikai és választási szempontból is. Fontos volt ezt a megbeszélést megtartanunk. Jó, hasznos megbeszélés volt. A harmadik évezredben és rabszolgasságnak vannak kitéve a férfiak, a munkaerőpiacon a nők, az házakban, sokszor olyan ö, háztartásokban, akik minden gyanún felülállnak, a gyermekekkel is visszaélnek őket, és kizsákmányolják. Európának példát kell mutatnia. Szkárba professzorasszony is ismeri azt a jelenséget, hogy gyermekeket a volt jugoszláv köztársaságokból megvásárolhatnak emberek, és visszaélhetnek velük. Mm, a kábítószerterjesztésben is használják a gyerekeket, illetve testrészeiket is értékesítik, illetve nemi szerveiket megcsonkítják. Természetesen, amikor fegyveres konfliktus van, akkor gyerekeket katonának viszik, hadviselésre kényszerítik. E, modern rabszolgasági formákat e, nehéz e, definiálni, illetve a régi fogalmak, elavult fogalmak alapján nehéz a jelenség ellen fellépni. Az 1700-as, 1800-as évekre eh, volt jellemző a rabszolgaság. Az emberek azt gondolják, hogy mint egyes betegségek ez is eltűnt a világról, vagy a világból. Fontos, hogy a parlament, az albizottság eh, vállalja, eh, hogy egy széles körűbb jogi definíciót előkészít, az Európai Bizottságnak is mondom, a tanácsnak is mondanám, hogy a politikai és gazdasági ö, súlyát kihasználva az Európai Uniónak a kereskedelmi megállapodások alapján is lépjünk fel. a közvéleményt is fel kell készíteni, mert ez a jelenség igenis velünk él. Többet kell tennünk, önökkel, minnyájukkal együttműködve, civil szervezetekkel a következő hónap során az emberi jogok hetét tartjuk, az egyetemes nyilatkozat 70. évfordulója alkalmából és úgy gondolom, hogy ezen a héten is téma lesz az ókori és a modernkori rabszolgaság. Még egyszer nagyon köszönöm ezt a fontos beszélgetést, és ezzel lezárom a napi rendi pontot. Köszönöm. E ci prendi... siamo già pronti per il Ci prendiamo 5 minuti per... Hát a hát majd most gondolom ide jön, nem? Mert most már, már szaladt ki a kabinból a Egyáltalán ki volt itt nekünk, aki minket hallott? Senki. De csak webstreaming hát volt? gondolom. Ja. Azt se hallgatta senki. De biztos. Talán csak a, a az Indiában ott a dalitok. Ja, Istenem, de szörnyű volt ez a pasas. Úristen, az nagyon gáz volt az indiai kukat nem lehetett. Hát figyelj, és akkor felolvasta, ja, akkor ezt amit követni se tudta. De figyeljetek, az olasz nő is szörnyű volt. Hát ezt hát az az még egy ilyen eh, hát és, ez a, és ez, a, ez, az afrikai franciául, hát az se volt egyszerű. Nézd meg a szöveget, tehát így, olyan hibák vannak benne, meg úgy van leírva, hogy így, Aha. úristen. Hát elég szörnyű volt ez így. Accueilli parmi en permet, permettant de m'exprimer. <laughs> ez már ez nem kedves. Kemény. Hát szerintem most már még a legjobb volt ez a szerencsétlen, de Atya Úristen azért ilyet hallani, hogy valakit gyerekkorában rabszolgaként tartottak. Igen. Meg hogy aztán volt. Ez a sok, sok amerikai, aki ilyen uh, harmadik világbeli gyereket fogad örökbe, és a se tudja, hogy... Ja. ja, hát ez is egy üzlet, az örökbefogadás, rabszolgasság ide vagy oda. Igen, ez ugyanaz, mint ez a volunturizmus, hogy amikor elmennek emberek árvaházat építeni, ja. minden, azok se árvák, hanem csak beadják őket a szüleik oda, mert jobb jövőjük lesz így. Ja, hát itt futkároz már. Maradjunk, köszönöm. Most azt, azt izéltem, maradjunk nem magam. Jaj, basszus. De nekünk is ezt mondta? Igen, hát igen, de most meddig? Hát legkésőbb egyig, ugye, már addig tart ez az egész micsoda. És ez most mi úgy ez a... Minek húztál az orrunk előtt a mézes macokat, hogy Ez azért így durva ő se tudta szerintem, hogy mi itt a fura ez a beosztás. De hát azt mondta, hogy maximum fél egyig akkor is. Igen. Úgyhogy... De aztán olyat is mondott, hogy lehet, hogy az egész ülés befejezik, mert ugye délig vége lett a hearingnek, és akkor azt, ami fél egytől lett volna egyig, azt megcsinálják fél órában, nem? Nem tudom. Te láttál már olyat, hogy valamit fél óra lett? Nem, de hát azt mondta az elején. Nem, de most kimegyek. kezdjék, már ne húzzák itt az időt, mert mennék. jött hát ide az olasz? Nem. nem. Ugye általában az van, hogy, hogy, hogy ez egy külön team sheet, és hogy, hogy mi ebben nem vagyunk érintettek. Igen. Hát akkor... Hogy nem kell tolmács. Ez hát a szlovákoknak azt mondta, de most aztán eltűnt, és nem Ott tudtam elkezdeni. Nem csak ide jön már. De nem kell dolgozni, de itt kell maradni 12.30-ig. De minek? De mi az értelme? Nem kell, ezt mondta így? Express Nekik ezt mondta Expressis Service, igen. Miért? Ezzel kérdezzük már meg, hogy... Na most ott fel... kirohant valamivel, lehet, hogy akkor ide. <laughs> De ez az Csak hogy meg legyen a létszám, De ezt nem egészen értem, egyik dolgoztathatnának minket a saját szabályaik szerint, tehát hogy ez... Ja, most ott... Mit bonyolítják? Ő az, ott az elnökkel nem. Nem, az előbb már, már bent volt, és aztán kirohant. Felderíted a terepet?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 ezek minden nyelven rendelkezésre állnak, a kompromisszumok kidolgozása hamarosan megkezdődik, és emlékeztetnék, hogy a szavazás az AFET november 21-22. ülésén lesz, és Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, to już debata na temat